Hello, nice to see you. Hello. Uh, dear colleagues, ladies and... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Kellemes délutánt kívánok mindenkinek! A Régiók Bizottságából érkeztem, és ők is nagyon érdeklődtek az energia csomagunk iránt, amelynek címe Zöld Energia az Európaiak számára. Nagyon sok kérdésük volt az intelligens városokkal kapcsolatban, amelyek nagyon fontosak számunkra és a Légiók Bizottsága számára is. Kezdjük a nyilvános meghallgatást Tiszta Energia minden európai számára. Két szekció lesz az energiapiac megtervezése a jövőre, milyen változásokra van szükség, ez az első, a második szekció pedig a megújuló energiaforrások integrálása a piacba, lehetőségek és akadályok. Ha mondhatok ilyet, A meghallgatás természetesen egyenes következménye a 2016. novemberi alkalomnak, amikor a bizottság az eddigi legnagyobb jogalkotási csomagot adta ki, amit valaha készített. Nyolc jogszabály javaslatból állt ez. Egyeseknek a témája a megülő energiaforrások és az energiahatékonyság volt, mások pedig a kockázatokra való felkészülés, vagy az általánosságban vett energetikai irányítás és az új piac megszervezése. Ezt a nyolc jogszabályjavaslatot két részre osztottuk, és ezeket így fogjuk csomagként kezelni, tehát hogy nem összesen nyolcat, hanem négy-négy jogszabályt fogunk megnézni. Az első résszel októberben végzünk, a másodikkal pedig novemberben, ahogy az a programunkban szerepel. Tehát a lehető legtöbbet kellene tudnunk erről a kérdésről. Ezért ez a nyilvános meghallgatás abszolút időszerű. És szeretném üdvözölni a panel összes részevét, aki eljött hozzánk. Az első és a második panel is itt van. Nagyon örülök, hogy eljöttek hozzánk. Az energia piac tervezés, milyen változásokra van szükség, ez a kérdés, mert az energiapiacról beszélünk, és mind a gáz, mind pedig az elektromos energia tekintetében. Ez a csomag főleg az áramellátással foglalkozik, de szem előtt kell tartanunk azt is, hogy a gázpiac is létezik, illetve a kompatibilitásra is szükség van a két piac között. Ezt mindig szem előtt kell tartanunk. De természetesen a közös piacra vonatkozó terv valamint az átviteli költségek elég eltérnek a gáz és az elektromos energia tekintetében. Most főleg az árampiacsal fogunk foglalkozni, de nem feledkezünk meg arról sem, hogy a gázpiac is létezik. Az első hozzászólónk Tobias Paulun lesz, az Európai Energia Tőzsde fő stratégiai tisztviselője. Ez az egyik legfontosabb európai energiakereskedelmi platform. Ez az ügynökség, ez az intézmény nem csak energiával, hanem kibocsátással is kereskedik. Tehát, hogy nem csak elektromos áramot értékesítenek, hanem kibocsátási kvótákat is. És ez a piac szintén nagyon lényeges, és a kereskedelmi rendszerre vonatkozó javaslataink éppen a tanácsasztalán vannak, velük tárgyalunk erről, és ezért erről is fogunk néhány szót szólni. Ha megkérhetném önt, hogy ne beszéljen többet, mint 7 percig, mert egy igen élénk vitára számítunk az ön hozzászólása után. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, tisztelt képviselők. Nagyon örülök, hogy meghívást kaphattam ide, és beszélhetek az Európai Energiatősde nevében. Az IBEX spot is hozzánk tartozik. Itt nagyon rövid időtartamonként lehet energiát adni-venni. 30 perces időszaktól 6 hónapos időszakig lehet Eh, adni-venni, és eh, összesen 4000 teravat órát értékesítettünk a tavalyi év során. Az energiapiac, amit az elmúlt években sikerült létrehozni, az egy eh, nagyon nagy előrelépés, és ezt a megújuló energiaforrások fokozatos növelése mellett tovább szükséges fejleszteni, de már most is nagyon jól működik. Mielőtt belemennék az energia piac részleteibe általánosabb hozzászólásokat szeretnék eh, tenni. A Brexit szavazás után néhány hónappal jött létre ez a tőzsde. Egy olyan eh, pillanatban, amikor az az európai gondolat, hogy közösen többet érhetünk el, az egyre több kihívással szembesül, és a globális fejlemények is bizonytalanná váltak. Ebben a kontextusban eh, új kihívás és igen érdekes feladat az, hogy hogyan nézhet ki az európai energiapiac, és hogyan tudjuk ezt elérni, hogy ez mindannyiunknak javára váljon. Az összes energiafogyasztónak, az összes európai polgárnak segítenünk kell ebben. A jó hír az az, hogy ez egy nagyon alapos elképzelés, de ahelyett, hogy túlrészletezi a dolgokat, fontos lenne, hogy egyértelmű irányvonalakat mutasson azoknak, akik kialakítják az útvonalat a közös jövőképünk felé. Szerintünk a jövőbeli energiapiacot három fő pillérre kell alapozni. Az első a piaci árjelzésen keresztül történő koordináció, ami az erőművek kibocsátásának hatékonyabb elosztását és a stratégiai beruházási döntéseket készíti elő. A második a különböző szereplők számára az átlátható és versenyképes ajánlattétel lehetősége. A harmadik a megújuló energiaforrások teljes integrációja a piacra, hogy a piasztorzulásokat el lehessen kerülni a szabályozott árak segítségével. Ez tehát a mi hosszú távú jövőképünk az energiapiacsal kapcsolatban, és ebben már sok mindent sikerült eddig is elérni. A versenyképes energiapiac piacon a német és az osztrák piac tekinthető a legrugalmasabbnak, de más piaci területek is ígéretes módon fejlődnek. Ezt a csomagot még tovább lehetne fejleszteni. Röviden áttekinteném azt a hét területet, amit a csomagon belül azonosítottunk, és amit fontosnak tartok. És elmondanám, hogy mi ezt hogy értékeljük. Az első maga a piaci árjelzés. Nagyon értékeljük azt, hogy ez jelentősen említésre került ebben a téli csomagban, mert ezeket úgy kell kialakítani, hogy az ne torzítsa szükségtelenül az energiapiacokat, az energiaszegény időszakokra vonatkozó árak szintén fontosak, és szeretnék a technikai árplafonokra eh, is, mert ezeket a tőzsdékre és az ő tagjaikra kell bízni, ugyanis ezek a szereplők tudják eh, megfelelően meghatározni a technikai kereteket, nem pedig a hatóságok. A második a hosszú távú fedezet lehetősége. Annak is nagyon örülünk, hogy ez fontos elemként jelent meg a téli csomagban. Azok a termékek, amelyek már ma is a tőzsdén vannak, azok szerepelnek itt, és nem hosszú távú, több évtizedet átfogó projektekről van szó. Az ugyanis kevésbé lenne versenyképes és átlátható. A tőzsdén a megújuló energiaforrások számára is kifejlesztettünk termékeket, és számukra is vannak már hosszú távú fedezeti lehetőségek. A harmadik terület, amiről beszélni szeretnék, az egy számunkra igen komoly aggályokat okozó terület, ez pedig az ajánlatételi zónák kérdése. Ezeket egyelővé kellene tenni az egyensúlytalansági területekkel, ami a korábbi jogalkotási csomagok ellentétét mondja ki. Ott ugyanis azt mondták, hogy az egyensúlytalansági zónákat kellene ajánlattételi zónákat tenni. Mondhatjuk azt, hogy ez a kettő ugyanaz, de valójában ez más perspektívát mutat, és más célmodellt feltételez. A nagykereskedelemnek versenyképesnek kell lennie, ezért ezeket a zónákat minél nagyobbá kell tenni. A negyedik terület a kapacitási mechanizmusok kérdése. Annak is nagyon örülünk, hogy ezek csak végső mencsvárként merülnek fel, és akkor is be kell tartani bizonyos irányvonalakat. És helyes megközelítésnek tartjuk azt, hogy közös kritériumokat és standard megközelítéseket kell alkalmazni, de szeretnénk kiemelni annak fontosságát, hogy a kapacitás piacokat a határon átnyúló részvétel számára is meg kellene nyitni. A hatodik terület, elnézést, illetve az ötödik terület, amire fókuszálni szeretnénk, az a megújuló energiaforrások integrálása a piacra. Itt is az volt a vezérelv, amit nagyon jónak tartunk a bizottsági anyagban is, hogy a piaci árjelzés nem szabad eltorzítani, és nem szabad szabályozott árakat kényszeríteni a szereplőkre. Jónak és nagyon fontosnak is tartjuk azt, hogy a rövid távú piacoknak igen fontos szerepük van, és ez a csomagban is megjelenik. Most két másik területet említenék még. Ezek a régiók, vagy különböző szakpolitikai területek közötti koordinációra utal. A regionális együttműködés nagyon fontos a belső és versenyképes európai energiapiachoz. De ez kitér a TSO együttműködésre is, ahol már ma is nagyon sok kezdeményezés működik. Nagyra értékeljük a téli csomagnak ezt a rendelkezését, de úgy gondoljuk, hogy a regionális operatív központok definíciója túl messzire megy, ugyanis nem tartja kellően tiszteletben a TSO-k egyéni szerepét, különösen figyelembe véve a vállalati aspektusokat. Végül pedig a szakpolitikai koordinációra szeretnék kitérni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az energiapiaci döntéseket összekössük a klímaváltozással. A csomagban szerepel az 550 g per kilowatt óra szabály, ami egy küszöböt jelent a kapacitás mechanizmusok számára. Ez nem hasznos, egy célt és egy mechanizmust és egy árat kellene meghatározni. Uh, Madame Susan. Köszönöm szépen. Most pedig Susan Niszt kérem meg, aki az ENSO E nevében fogja megtartani előadását. E uh, az ENSO I a harmadik jogalkotási csomag értelmében jött létre 2009-ben. 42 villamosáram átviteli rendszer üzemeltetőt eh, képviselnek Európa minden sarkából, tehát sokkal többről van itt szó, mint az Európai Unió. Itt sokkal több TSZ-ról, tehát átviteli rendszer üzemeltetőről van szó. Majd mindjárt kiderül, hogy az új piac eh, felépítést hogyan képzelik el. Hiszen a belső villamosenergia piacért alapvetően önök ö, felelősek, de az Enso G-vel nem állnak harcban az Enso I részéről, hanem jók a kapcsolataik. Igaz? Parancsoljon ön szó. Minute uh, lost by my preceding speaker, uh, distinguished members of... Kedves kollégák, kedves képviselők! Hölgyeim és Uraim! Nagyon fontos vita ez a mai. Ahogy az Buzek úr is elmondotta, először is csak egy e, villamosenergiapiac van, van ENSO I és ENSO G, de az is világos, hogy a jövő e, a gázágazatok összeketésében rejlik, illetve hogy ezt a fantasztikus villamosenergia és gáz infrastruktúrát kihasználjuk optimalizáljuk, főleg akkor, amikor az erőforrások eh, nem állnak nagy bőségben rendelkezésre. Buzek úr is utalt erre, az ENSO-I az Európai Unió határain túlterjed, 42 tagunk van, Norvégia, Svájc, London National Gridnél most jártam, ők is nagyon fontos tagjaink. We'll stay an important member. És nyilván a eh, továbbra is azok maradnak. Az Európai Unió határain túlnyúlik a villamosenergia piac, éppen ezért egy regionális és európai megközelítést kell alkalmaznunk, egy nem önkéntes, hanem kötelező érvényű regionális, és egy nem kötelező, nem önkéntes, hanem kötelező érvényű európai megközelítésre van szükség. A Clean Energy for All Europeans csomag, ugye ez a szép hosszú neve, azt cél szolgálja, hogy fenntartható, biztonságos és versenyképes energiapiacot építsünk ki a energia és a gáz tekintet, földgáz tekintetében is, beleértve azt is, hogy a megújuló energia aránya 2030 45%-ot érjen el. A, egy csomagról beszélünk. Alapvetően az a főcím ennek a megbeszélésnek, vagy ennek a workshopnak, hogy milyen változásokra van szükség. Először is több rendelkezést meg kell őrizni azok közül, amelyek az ambiciózus, az Európai Bizottság ambiciózus javaslatában szerepelnek. Az aktív fogyasztó paradigma ide tartozik, mindenképpen ösztönzőkre van szükség, meg kell szüntetni az árplafont, a, a, könnyebbé kell tenni a szolgáltatóváltást, illetve egy európai erőforrás megfelelőségi elemzést kell végezni, és itt valami mértékű, valamilyen mértékű standardizációra is szükség lesz, és egy ambiciózus regionális együttműködésre is szükség van, annak érdekében, hogy a 2030 környékére rendszerjük a dolgokat. Szeretném egy kicsit hangsúlyozni a regionális eh, eredményeket, eh, e, e, Közép-Európa esetében a Nordbalt, a Litpol, az Eszlink 1, Eszlink 2 az integrált energiahálózatok nagy eredményének minősülnek. Itt pedig azt is láthatjuk, hogy a piaci oldalon Közép-Nyugat-Európát, Észak-Nyugat-Európát, és a Közép-Európa és a Nyugat és a Közép-Európa és Kelet összekapcsolása eh, is megvalósul, éppen azért, hogy a Kelet és a Nyugat megosztottsága eltűnjön. Alapvetően itt eh, az ellátás biztonsága javult, a megújuló energiaforrások és az integráció tekintetében is javulást értünk el. Ezen tekintetben tehát eh, a Clean Energy for All, tehát környezetbarát energiát mindenkinek csomag szempontjából a hálózat kódex végrehajtás nagyon fontos. Ez egy nagyon ambíciózus, nehéz feladat és folyamat, az ESA. enso and enso And between... az enso a bizottság és a különböző érdekeltek között pedig hát ez különösen fontos prioritás, mégis keveset beszélünk róla. A múlt héten fogad, került elfogadásra, a elkövetkezendő két évben kell ezt bevezetni, megvalósítani. Ezt komolyan kell venni, elő kell készíteni a táptalajt, ha úgy tetszik. A regionális operatív központok tekintetében teljesen támogatjuk azt a kezdeményezést, hogy a regionális eh, rendszerüzemeltetők és tagállamok eh, együttműködése meg hogy valósuljon. De nem fogadjuk el azt, hogy kötelező érvényi döntéshozatal legyen ilyen új struktúrákról, anélkül, hogy nemzeti szinten ne lennének ennek megfelelő, hiszen nincsen regionális tagállam, nincsen regionális rendszerüzemeltető, ez nem lenne jó az Európai Unió városainak, régióinak és tagállamainak sem. A piac felépítésével kapcsolatban is a legutóbbi dokumentumokban aggodalmainkat már felvázoltuk, és a nagykereskedelmi, kiskereskedelmi piac integráció tekintetében is újabb lépésekre van szükség, de a helyi piacokat azért támogatni, segíteni kell, ami pont az ellenkezője annak, mint amit a nagyker-kisker piacintegráció mond ki. A fogyasz gyártók az európai piacon kell, hogy tudjanak mozogni szabadon, ne kelljen a helyi szinten választaniuk mindenképpen. Ez az a megközelítés, mögött te van. A határon átnyúló dimenzió is megerősült az új csomagban. A fogyasztói oldalról a, a rugalmasság megjelenjen, és a nagykereskedelmi piacon is ez érvényesüljön. Köszönöm a figyelmüket. Would like to ask Mr. Matthias. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megkérni Matthias Buk urat, aki az Agora Energy vendében az európai energiapolitikáért felelős vezető, hogy ossza meg velünk az álláspontját. És Bak úr már több mint tíz éve dolgozik közösen az Európai Bizottsággal, és Janes Potocsnik korábbi biztos kabinetjével is együttműködött, és még ez előtt a kutatás és fejlesztési biztossal is együtt dolgozott. Tehát ebből a nézőpontból az ő környezetvédelmi tapasztalata illetve a klímaügyekben felmutatott szakértelme miatt az ő álláspontja az Agora vende részéről egy átmeneti időszakot jelez az európai energiapolitikában és az európai energiapiacon. És ezt nagyon fontos lenne, hogy halljuk. Thank you and uh, thank you for the invitation. Köszönöm szépen a meghívást, hogy bemutathatom az Agora Energy vendét. Mi egy Berlinben lévő think tank agytröszt vagyunk. Jótékonysági szervezetek alapítottak minket, tehát semmilyen kereskedelmi érdekünk nem fűződik ehhez a vitához. Az alapítóink azzal bíztak meg, hogy gondolkodjunk előre. Először az, a német energia átállással bíztak meg bennünket, ez egy nagyon hosszú távú projekt, de most már áttekintünk Németország határain az Európai Unióba, és nemzetközi partnerekkel is megkezdtük a tárgyalást. Én néhány kulcsfontosságú témára koncentrálnék ebben a nagyon összetett csomagban, melynek címe a Tiszta Energia minden európainak, de azzal szeretném kezdeni, hogy kiemelem, hogy Természetesen bármi is történik az unió szintjén vagy nemzeti szinten, a klímavédelem, illetve az energiapolitika területén, mi mindig együttműködünk, és az együttműködés sokkal jobb, mint hogyha mindenki magának próbálna ezeket megoldani. Tehát a tiszta energia minden európainak egy nagyon fontos lehetőség ahhoz, hogy előre tudjunk haladni az Európáról szóló egyeztetésekben nemzeti szinten, és mégpedig pozitív módon. Négy alapvető elemet szeretnék kiemelni. Azt hiszem, helyén való azt mondani, hogy Európa lenyűgöző előrehaladást tett az integrált energiapiac irányába. A következő lépések, ahogy az előttem szóló is elmondta, az lesz, hogy 2014-ben már elfogadták az állam és kormányfők, hogy 2030-ig a megőrő energiáknak 45%-ot kell kitenniük. Ez sokkal rugalmasabbá teszi majd az energiapiacot. A bizottság egyik energiapiaci tervezési szempontja az, hogy gyorsabban változó likvide piacokat lehessen létrehozni. És ha megnézzük a jelenleg létező energiamixet Európában, akkor láthatjuk, hogy nagyon jelentős a túlzott kapacitás Európa egészében. És ha a jövőt tekintjük, akkor egy rugalmasabb mixre lesz szükség Európában. Egyértelmű, hogy egyes kapacitások, például az alapkapacitásokat, a szénerőműveket ki kell vonni a rendszerből, és így megteremtjük a teret a rendszerben a nagyobb rugalmasságnak, ami lehetővé tenné azt, hogy a piaci reformok hatékonyabbá váljanak. Van néhány szerintünk igen érdekes javaslat a bizottság tervezetében, ami szintén a túlkapacitás problémájával foglalkozik. A csomag elején álló közleményben a bizottság kijelentette, hogy párbeszédet kezd a tagállamokkal, mert a szén alapú piacon egy méltányos átállást szeretne elérni, és fontos, hogy ebben segítséget kapjanak az érintett régiók Európában. A második kiemelt pont, amiről beszélni szeretnék, az a kapacitásba való beavatkozás. A bizottság javaslatának jelentős részét a kapacitás mechanizmusok teszik ki. És nézőpontunk szerint az európai energia átállás szempontjából nagyon fontos, hogy mindez összecsengjen a dekarbonizációval és a rugalmas igényekkel. Ez olyan, mint az összekapcsolódás és az energiahatékonyság, amelyek révén meg lehet oldani a megfelelő erőforrások problémáját. Ennek ugyanis szerves részét kell képeznie az összes megfontolásunknak. A bizottság javaslatait nézve azt tudjuk mondani, hogy ezek a helyes irányba mutatnak. Van néhány fontos gondolat, amit korábban is mondtam, a megfelelő erőforrások használata. Az nem csak a kapacitásokról szól, hanem a keresleti oldali hatékonyságról is, és ezeket erőteljesebben is meg lehetne jeleníteni a javaslatokban, vagyis hogy hogyan lehet ezeket a mechanizmusokat megtervezni úgy, hogy a tagállamok ne szembesüljenek forráselégtelenségi problémákkal. Ebben a kontextusban úgy gondoljuk, és ez is az előző hozzászóló gondolata, hogy egy olyan standardra van szükség, amelyet a kapacitás mechanizmusban alkalmazni lehet, mert ez biztosítja a dekarbonizációs célok helyes megvalósulását az Unióban. A következő dolog, amit mondani szeretnék, a piac integráció. Természetesen ez folytatódni fog. Az állami támogatások oldaláról a bizottság nyomást gyakorolt a tagállamokra, hogy legyen piaci integráció, tehát kompetitív piaci tenderezés, és így tovább. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a 60 euró vagy a fölötti a kóta kibocsátási szisztem rendszerben. És elemzési szempontból nem egyértelmű, hogy lesznek olyan piacvezérelt beruházások, amelyek elősegítenék ezt. Ez azt jelenti számunkra a kvóta kereskedelmi rendszerről szóló jelenlegi tárgyalások alapján, hogy a 2020 és 2030 közötti évtizedben alapunk van úgy gondolni, hogy továbbra is fontos marad az, hogy a tagállamokban az energiaügyi keretek kellően szilárdak legyenek. A megújuló energiaforrások csökkentik a kockázatokat, és ez azt jelenti, hogy a beruházás költségeit a lehető legalacsonyabban tartják. Ezt természetesen még meg kell vizsgálnunk, hogy az új kapacitások esetében sikerül-e a kompetitív ajánlattételt elérni, és hogyha a fogyasztónak nagyon sokat kell ezért fizetnie, akkor az ott problémás lehet. Készítettem egy diát, ami tükrözi azt, hogy hol tartunk jelenleg. Tudom, hogy a parlament és a tanács jelenleg is vitázik a kóta kibocsátási rendszer reformjáról. A grafikon, amit láthatnak, az azt a töbletet jelzi a rendszerben, amelyel rendelkezni fogunk, ha nem végezzük el ennek a rendszernek az alapvető reformját. És ebből látható, hogy a 2020-as és 2030-as évek közötti időszakban eh, nem várhatunk dekarbonizációs beruházásokat. Köszönjük szépen az előadását. Az Európai Parlamentben is sokat beszéltünk az ETS-ről, átalakításáról, hogyan tovább, de hát ez a mai témánkhoz is kapcsolódik. Most azonban Kérdések és válaszok következnek. Négyen az előadóink közül, a raportőrök közül kértek szót. Karincs úr elsőként, hogyan nézünk az új energiapiac? Köszönöm, köszönöm szépen. Nagyon érdekes, az eddig elhangzottak már nagyon érdekesek. Először is, hogy hozzászólás az utolsó adáshoz, újra és újra hallom ezt, kicsit furcsának tartom, amikor azt mondják az emberek, hogy a költségcsökkenés eltűnik. A költségek akkor csökkennek, amikor legjobban használjuk az energiaforrásokat. Igazából itt nem értem, hogy miért nőne, miért mi ennek a veszélye. A kapacitás mechanizmusok kapcsán mindhármajukat kérdezem. Tudjuk, hogy a megújuló energiaforrások aránya nő, pedig nőni fog, független attól, hogy mi mit teszünk. A megújuló energiaforrások használata nő. A rendszernek egyre nagyobb igénye, szüksége van arra, hogy eh, backup is eh, legyen benne, hogy amikor nem legyenek tartalékok, amikor nem süt a nap, amikor nem fúj a szél. Hogyan lehet ezt a kapacitási mechanizmusokon keresztül kezelni? Valakinek azért fizetnek, hogy eh, készenlétben álljanak. Kérdésem a következőnökhöz. A piacok meg tudják megfelelő, megbízható módon biztosítani az ellátás biztonságához szükséges ilyen tartalékkapacitást. Arra várhatunk két órát, hogy házhoz jön a reggeli újság, de arra nem tudunk fél órát várni, hogy felkapcsolódjon a villany. A piacok maguktól tudják ezt biztosítani, hogy valakinek fizessenek azért, hogy ott álljon készenlétben. Köszönjük Blanco López úr megújuló energiaforrások témájában. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek ezt a, ezeket a világos beszámolókat. Itt egy nagyon terjedelmes csomagról van szó, amivel itt foglalkozni fogunk. És hogyha a Párizsban kitűzött célokat tiszteletben akarjuk tartani, akkor véghez kell vinnünk a teljes dekarbonizációt, amely egészen 2050-ig eltart majd. Amit tehát most teszünk, az összhangban kell, hogy legyen a 2025 után tervezett feladatokkal. Köszönöm tehát a szakértőknek. Az energiapiacnak meg kell változnia, integrálni kell a decentralizált, megújuló energiaforrásokat, amelyek operatív költsége alacsony. Ezen kívül az új szereplőknek is teret kell adni. Ezért nagyon fontos ez a felülvizsgálat. Ebből a szempontból szeretnék megosztani egy elképzelést, Tobias Paulun úrral. Két kérdésem van. Először is az új rendelet megerősíti-e majd ezen szabályok hatékonyságát? Tehát arra használják -e ezt, hogy úgymond megtisztítsák a vállalatok imázsát, hogy ezek környezetbarátabbak lesznek. És aztán garantálja-e az áram nyomon követhetőségét, és az ENCO képviselőjétől szeretném megkérdezni, hogy mit gondol az interkonnexióhoz kapcsolódó kihívások kapcsán, különösen Spanyolország vonatkozásában. Ki a felelős végül az új koordinációért a TSO-k között, illetve az átviteli rendszer irányítók között regionális szinten? Ja chciałem się zwrócić e, z do pana... E, Girek köszönöm szépen. Buch úrhoz van egy kérdésem, mi a következő. Beszéltem a rugalmasságról. Az már korábban is elhangzott, hogy ahhoz, hogy rugalmasságot megtartsuk a piacon, például a szélenergia felhasználásában, mindenképpen óriási energiatartalékokat kell fenntartanunk, ami az energiahatékonyságot csökkenti. De az elmondottakból, ha jól értettem, azt mondta, hogy 550 g per óra ez a norma. Legalábbis Németországban. Mikor érjük majd azt el, hogy a földgázból nyert energiával, gázturbinákkal, nem bojlerekkel, gázturbinákkal tudják ezt a rugalmasságot biztosítani, ezt kiegészítve a szélenergia termelést. Igaz ez? Köszönöm. Én is feltennék pár kérdést, illetve kik teszik fel a következő kérdéseket. Mortensen úr, az ACER jelentésért felelős egyébként. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is egy kérdéssel kezdeném, megköszönve a csodálatos e, e, előadásokat, amiket nagyon érdeklődéssel hallgattunk. Nisz doktor a hálózati kódexek e, témájában igen, ezen dolgoznunk kell az ACER rendelet kapcsán is. Ez egy olyan fontos kérdés, amelyet eh, ebben a szakbizottságban is majd párszor át kell, hogy rágjunk. Ez ügyben azt hiszem egy véleményen vagyunk. Csak egy kérdésem lenne. Puk úr eh, által elmondottakkal kapcsolatban az egyik dián nem láttam igazán, mert nincs nálam az olvasó szemüvegem, amerikai azt mondjuk, hogy nagyon sűrű volt a dia. Jó, hogy ezt megkaptuk nyomtatva is. A négyes dián a robosztus megújuló energiaforrásokra vonatkozó keret kapcsán azt említi, hogy az Európai Bizottság hatástanulmánya a megújulók költségeit eltúzlozza, ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, mire alapozza ezt? Saját számításokat, tanulmányokat végeztek ez ügyben? Ha ah, igen, azt jó lenne, hálás lennék, ha megosztaná velünk. Köszönöm. Köszönjük, kedves kollega. A Turmes kollega a következő. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne. A rugalmasság a hedzselés, rövid távú, hosszú távú fedezetről, hedzselésről beszélt. Karincs úr kérdéséhez kapcsolódik ez igazából. Napi vagy napon belüli piacra kell gondolni az energiatősde szerint nyit ciklusos gázturbinák, amelyek egyébként valószínűleg a legjobb megoldást adják a rugalmasságra. Ez hogyan kapcsolódik a piacokhoz? Ez az első kérdésem. Buk úrhoz is lenne egy kérdésem. A közelmúltban volt egy, volt két energia tender is, az egyik Dániában 55 megawatt órára vonatkozott német-dán tender, és ezzel párhuzamosan Lengyelországban is volt egy napenergia tender, és 95 euró per megawattórával zárult. Egy tömegpiacról beszélünk, hogy lefordulhat az elő, hogy 40 euró per megawatt órával többe kerül ez Lengyelországban, úgy, hogy a föld az valószínűleg olcsóbb, mint Dániában. Dánia nincs az eurózónában, Lengyelország sincs az eurózónában. Hogyan tudunk, milyen magyarázat van erre az óriási különbségre? Ön szerint tehetünk valamit annak érdekében, hogy az ab, abnormálisan magas különbségek eltűnjenek. Ugyanaz a technológia, ugyanaz a nap süt mindkét országban, mindkettő eurózónán kivel, és sőt a termőföld vagy a föld még még olcsóbb is ugye a fönt Dániában, és közben a PV, a fotovoltaikus, tehát a napenergia mégis majdnem duplába kerül. Köszönjük, Werner asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Két kérdésem lenne még az előadókhoz. Először is az árzóna felosztást, illetve a bizottság javasolja hogy ezeket a határokat határok alapja legyen a szűk keresztmetszet határ. A bizottságnak kell dönteni arról, hogy a nemzeti zónákat felosszák ki, avagy sem. Az lenne a kérdésem, hogy tulajdonképpen ezt elhibázott megközelítésnek tartom, mert a nemzeti intézkedések ezeket a szűk keresztmetszeteket megelőzendő nem kerülnek tekintetbevételre a bizottság javaslatában. Például a német-osztrák árzóna zóna az egyik leglikvidebb piaca Európának, ezért nagyon kontraproduktív ezt a piacot egy további felosztásától veszélyeztetni. A második kérdésem a value of lost lot fogalmára vonatkozik. Az áramellátás fenntartására vonatkozó érték, ez, az egy elméleti érték, amelyet az ügyfél kész megfizetni hogy elkerülje az áramellátás megszakítását. A tagállamok ezt az áramot, ö, árat maguk kell, hogy meghatározzák. Minden tagállam, tehát megnevezhet egy összeget, és aztán 27 különböző árral lesz dolgunk ebben a koncepcióban. Ez a megközelítés nem vezet egy teljes piaci torzuláshoz Európában? Önök szerint ez lenne még a kérdésem. Hajlúr. Még egy kiegészítő kérdés az ESZO kapcsán az európai szintű együttműködés vonatkozásában. Már a bizottságot többször megkérdeztem, hogy az eszel nak miért van szüksége több hatáskörre. Csak akkor van ennek értelme, hogyha problémák vannak. Jelenlegi együttműködésben vannak-e problémák, és ezek abból adódnak-e, hogy ez az eszai ügynökség nem elég erős, vagy egész máshonnan adódnak ezek a problémák. Aztán másodszorban nehézségek vannak a határokon átnyúló áram transporttal, például Németország vonatkozásában. Azt mondják, hogy ez azon múlik, hogy nem nincs erre hajlandóság. Lehet -e ennek az az oka, hogy egyfajta nagy áram autópen megérkezik úgymond az áram, és aztán csak kisebb ország utak vannak úgymond Németországban, mert nincs kiépítve megfelelően a hálózat Németországban. Tehát itt nem az eszet kellene erősíteni, de a bizottság mindig erre épít. Én ezt egy ellentmondásnak tartom, amit valamikor majd tisztázni kell. Végül, de nem utolsó sorban, a kapacit kapacitás mechanizmusok 505 g emissziós plafont határozott meg a bizottság. Van-e itt valamiféle hatástanulmány, tanulmány, vagy dokumentum, vagy ez egyszerűen egy teljesen önkényesen meghatározott szám? kalik Köszönjük szépen, Dannika kolléga. O prima întrebare ar... Köszönöm szépen. Nos, itt Kevésbé fontos, hogy itt megújuló energiákról van szó, vagy szénről, vagy nukleáris energiákról. Az összes szubvenció megszűnne, csak az új technológiák esetében lesz szubvenció. Van egy problémám, szeretném megtudni, talán Paulon úr tud válaszolni erre a kérdésre. Romániában kialakult egy olyan helyzet, mikor is egy offshore vállalat energiát vásárolt 10 euróért, és aztán piaci áron adta ezt el, és például a 10 és 50 euró közötti árkülönbözetet zsebre vágta. A határokon átnyúló tranzikciókat, tehát semmiféle szubvenció nélkül kellene megvalósítani, de egyfajta héja felül, féle adóval. Aztán, ami a kapacitásokat illeti, Romániában, januárban ö, tíz napon keresztül nagyon hideg volt, nagyon erős szél fújt, tehát ö, mínusz 30, mínusz 40 fok volt az érzékelt hőmérséklet. És ö, Romániában csupán 30% a szén alapú energia. Megpróbáltunk beruházásokat eszközölni a létesítményeink érdekében, de aztán az utolsó pillanatban nem tudtuk a szerződéseket, mégpedig azért, mert ez nem olyan beruházás, amely jövedelmező lenne, azok, akik korszerűsítik a létesítményeket, azok esetében nem lehetett kimutatni, hogy valóban alkalmazták őket. Jövőre ki fogja a hiányzó energiát szolgáltatni Romániában, hogyha itt van ez a 505 grammos határ, amit meghatároztak, akkor nekünk problémánk lesz a szén alapú energiánk vonatkozásában és külföldről, Magyarországról, szomszédországokból kell behozni az energiát. Vagy ott van Oroszország, azt mondták, hogy már nem adnak nekünk energiát. Tehát az ár tovább növekedhet, akár 50%-kal is, hogyan is oldjuk majd meg ezt a helyzetet. Köszönjük, Krasztanemszki úr következik. A... Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne nekem is pár hozzáfűzni valóm ehhez. Először is annyit mondanék el, hogy az energiapolitikai célokat nem szabad az éghajlatpolitikai célokkal összekeverni. Ez két egymástól teljesen eltérő külön kérdés, amiről más alkalommal kell beszélni, szerintem de a harmadik hozzászóló teljesen más megközelítést alkalmazott. Nem hallják a tolmácsolást esetleg? Vagy mégis? Pan jakby miał zupełnie inną filozofię podporządkowania całkowicie. Tehát egy teljesen más filozófiáról van szó, a, hogy az energiapolitikát teljesen alá kellene vetni az éghajlatpolitikának, vagy fordítva az energia vende neve egyébként pont ezt a másodikat sugalta volna. De Európa mindenképpen el kell, hogy mondjuk, hogy előjár ez ügyben, és ebből azt hiszem, hogy le kell vonni a megfelelő következtetéseket, amikor európai jogszabályokon dolgozunk. Amennyire én tudom, mindezek az energi vende célok nagyon ne, nagy nehézségbe ütköznek a végrehajtás során. Ezek közül az egyik az, pont ez a tartalék, eh, ez a rendelkezésre álló tartalék, ez okozza a problémát. Az energia átalakítás eh, a szomszédos országok részéről is komoly problémákat eh, rejt magában. Tehát az első vendégelőadónkat kérdezem, hiszen arra annak van szüksége, hogy megfelelően hatékonyan integráljuk a megújuló energiaforrásunkat. Tehát tudna esetleg pár példát hozni arra, hogy az ilyen ajánlattételi zónák létrehozása vajon hogyan segítene bennünket abban, hogy a megújuló energiaforrásokat hatékonyabban integráljuk? Köszönöm. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο θέματα θα ήθελα να θέσω. Το πρώτο είναι μια πραγματική... Elnök úr, két témát szeretnék felvetni. Először is lenne egy kérdésem itt a támogatások megszüntetését hogyan kell kezelnünk, például a megújuló energiák kapcsán. Milyen mechanizmusokat javasolnak önök, hogy ne omoljon össze a piac? és természetesen anélkül, hogy túl magas árak alakulnának ki. Aztán a második dolog a biztonság kérdése. Vannak olyan tagállamok az EU-ban, amelyek ugye perem területeken vannak, mint például Görögország, ugye mi tagjelölt országokkal vagyunk körülvéve, nem pedig tagállamokkal. Hogyan lehet olyan mechanizmusokat kialakítani, amelyek a határokon átnyúló áram ellátást teszik lehetővé, hogy garantálva legyen az ellátásunk biztonsága? Köszönöm. Thank you very much, Madam Harm. Köszönjük szépen, Harms asszony. You are on the list. You are on the list of speakers. Ön is a hozzászólók listáján van. Köszönöm. Streich. Szeretném kiemelni, hogy szerintem az egész téli csomag összefügg ugyan a klímapolitikával, és nem lenne helyes a klímapolitikai célkitűzést és az energiapolitikai célkitűzéseket egymástól teljesen elválasztva megvitatni a téli csomagot szerintem arra kell használni, hogy a Párizsban megállapodott dekarbonizációt valóban megvalósítjuk. Ugye én is szeretném Bukurat megkérdezni kollégákhoz hasonlóan, hogy mi is az indoklás az emission performance vonatkozásában van-e világos indoklás, én teljes mértékben helyesnek tartom, hogy az Európai Bizottság ezt a standardet javasolta. Very much. Köszönöm szépen. Ernst asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm. Itt ülök. Két dolog érdekel, sokat beszélünk a clean energy fogalmáról, aztán itt a túlkapacitások leépítésről, az áralakításról, Végeredményben azt hiszem, hogy az árkialakításnál abból kell kiindulnunk, hogy a megfelelő, megfelelő árakat kell kialakítani, azokat meg kell őrizni. Ugye itt 15 27-es cikkre utalok, és aztán itt van egy másik téma, az energiaszegénység. Kelet és dél-európai országokban ez nagy nagyságrendben jelentkezik. Ezen témákat nem tudjuk egymástól elválasztani. Ezzel kapcsolatban tudnak-e valamit mondani? a Clean Energy csomag, illetve az energiaszegénység összefüggéséről. Egyes tagállamokban ugyanis vannak olyan helyek, ahol a házakat nagyon sok mindennel fűtik. Ez egy olyan probléma, ami fontos számunkra, és szeretnénk ezt támogatni. És aztán a másik kérdés a megújulók. Nagyon sokat foglalkoztunk a be, ö, táplálási előnyel, és itt nem nagyon látom ezt a gondolatot a megújuló energiák esetében van-e egyfajta előny vagy privilegizált helyzet a betáplálást illetően. És az utolsó dolog, én egy szénkitermelő régió lakosa vagyok, és mindenki a clean energiáról, energiáról beszél, és arról, hogy el kell hagynunk a szén alapú energiatermelést, ezt tényleg ösztönözni is kellene. Itt egyfajta igazságos átmátra van szükség, de talán más ötletek is vannak. Kalics. Köszönjük szépen, Sean Kelly kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólóknak. Én Írországból jöttem, és természetesen mi elköteleztük magunkat a klímavédelmi vállalásaink mellett, és a megújuló energiák használatára. De most a Brexit miatt megnehezedhet a helyzetünk. Tehát nem leszünk már hozzákapcsolódva az európai országokhoz. Tehát fontos lenne, hogy az elektromos áram területén az összekapcsolódás megtörténjen. Egy ideális világban Európa össze lenne kapcsolódva egymással, az energia területén is. Hogyan tudjuk ezt elérni? Megfizethető ez? A második kérdésem pedig az, amit a kollégám is felvetett a megújulókkal kapcsolatban, ha a kutatás tovább folytatódik, és a megújuló energiákat nem csak a szokásos forrásokból tudjuk megszerezni, tehát a szélből és a napból, a kollégák is eljöttek az én választókerületembe, ahol elláthatták, hogy offshore szélfarmokat telepítünk, és ezekkel kísérletezünk. Tehát ez is egy, ez is valóság lesz majd, és még más energiaforrásokat is ki tudunk majd aknázni. Tehát, ha ez a kölcsönös összekapcsolódás megtörténik, akkor fosszilis tüzelőanyagok helyett más megújulók lennének a tartalék energiák. Tehát ott lennének a szélfarmok, de ott lenne a hullámok, illetve a, a dagály energiája. Tehát nem kellene prioritássá tennünk azt, hogy összekapcsoljuk Európát, és valódi energiauniót hozzunk létre. És utána ö, tudnánk gyakorlatilag is megvalósítani ezt a többi célt. Köszönjük, kedves kolléga! The answers and, uh, and remarks. Answers and... Válaszok és megjegyzések következnek most. Köszönöm, mivel sok téma merült fel, sok mindent vetettek fel a kollégák. El kell, hogy mondjam, több kérdés is nagyon betalált. Kálenz úr azzal kezdte, hogy azt javasolta, hogy a megújulók esetében ugyanakkora kellene, hogy legyen a tartalék energia. Elemzési szempontból mi ezzel nem értünk egyet. Egyes tagállamokban nagyon magas a megújuló energiák aránya már ma is, például Írországban, Dániában. De ott sem látjuk azt, hogy ugyanolyan kapacitásra lenne szükség a tartalékenergiákból is. A tanulmányok, amelyeket ezzel kapcsolatban készítettek, azt mutatják, hogy inkább a tárolással van probléma. Németországban is azt láthatjuk, hogy időre lesz szükség, de csak akkor merül ez fel problémaként, hogyha már sokkal magasabb a megülő energi- energiák aránya az energiamixben, mint ma. Tehát fontos az, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel, hogy mennyi állandó tartalékkapacitás szükséges, de azt hiszem, az túlságosan eh, leegyszerűsíteni a kérdést, ha azt mondanánk, hogy erre, mint a megújuló kapacitás. De nagyon szívesen folytatnék erről még részletesebb egyeztetést is. És szeretnék még reagálni arra is, amit több hozzászóló is elmondott, az 550 grammos értékre vonatkozóan, és a teljesítmény standardekre vonatkozóan. Görig úr azt mondta, hogy ez a német perspektívához kapcsolódik, de én ezt nem így gondolom. Amikor a bizottság javasolta ezt, akkor egyértelművé tették, hogy ez a teljes energiaunió projekt szemszögét tükrözi, és egy holisztikus megközelítést alkalmaz, ezért a klímaügyi célokkal is tisztában kell lennünk, amikor az energiapiac tervezésén dolgozunk. Azt hiszem, hogy néhány éve, legalább 2013 óta működik az Európai Beruházási Bank. És ők nem támogatnak olyan projekteket, amelyek nem tartják be ezt az 550 grammos határértéket. Tehát van már valami, ami bekerült az uniós intézmények gyakorlatába. És a környezetkárosító vállalkozások támogatásának a megvonása egy komoly vállalás Európában, és az 550 grammos kibocsátási standard természetesen csak a kapacitási mechanizmusban érvényesül, amikor támogatást kap egy vállalkozás a piacon maradáshoz. Tehát szerintem ez nagyon is összeegyeztethető a klímaügyi célokkal és azzal, hogy nem szabad olyan kezdeményezéseket támogatni, amelyek ártanak a környezetnek. Vagy amelyek üvegházhatású gázokat bocsátanak ki nagy mennyiségben. Thomas úr kérdezett rá, Dánia és Lengyelország helyzetére a napenergiát illetően, és ez kapcsolódik egy korábbi kérdéshez, és Kárenc úr is említette, hogy a kockázatok költségekké fordíthatók le. Valószínűleg nem magyaráztam ezt el hosszabban, de arról van szó, hogy befektetői szempontból a megújuló energiaforrások, tőkeintenzív beruházások. Tehát beruháznak ugyan a berendezésekbe, de kevésbé lehet a költségcsökkentést elérni. Tehát más energiatermelő technológiákhoz képest kevésbé lehet a feltételeket kiszámíthatóan előre látni. És ebben a kontextusban ex ante szempontból ez a bizonytalanság kockázati felárra alakul a befektetőnél. Tehát ha a megújuló energiaforrási projektet beruházásból kell finanszírozni, akkor ez a kockázati felár hozzáadódik a beruházási igényekhez. És Thomas úr kérdésére is mindjárt rátérek, de ha megnézzük Európa térképét, akkor pillanatnyilag azt látjuk, hogy a megújuló energiaforrásokhoz szükséges tőkebefektetések költsége nagyon eltérő az egyes tagállamokban. Hogyan történik ez? Az adott tagállamban való kockázatokhoz kapcsolódik ez, tehát ez a két tényező befolyásolja a beruházási költségeket. Ahogy ahogy Törmesz úr is mondta, Lengyelországban nyilván többe kerül egy ilyen beruházás, mint Dániában. És a mi elemzésünk egy uniós szinten kötelező érvényű kollektív célra vonatkozott. És azt gondolom, hogy a bizottság megújuló energiákra vonatkozó javaslatában már van egy alap elképzelés, amire építeni lehet, de a bizottság tagállamnak muszáj lenne a tőke költségével is számolni az egyes tagállamokban. Megnézem, hogy van-e még valami. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre reagáltam. Köszönöm szépen. Két válaszadónk van. Köszönjük Buk úrnak, hogy energia politika az energiavenni szemszögéből hogyan néz ki. Parancsoljon, hölgyem, négy kérdésre kell válaszolnom. Karincs úr a kapacitás mechanizmussal kapcsolatban feltett egy kérdést, nem fekete-fehér a kapacitás mechanizmusok kérdése, különböző típusok vannak, de hát vannak bizonyos dolgok, amiket mindegyiknek teljesíteniük kell. Ez már elhangzott korábban. Nem csak termelésre kell oda figyelni, energia hatékonyságra is, amely az erőforrás hatékonyság és megfelelés tekintetében sokat segíthet. Például nem szabad támogatni a nem, e, nem környezetbarát energiaelőállítást, az interkonnekció, tehát az összekapcsolódás nagyon fontos ezen mechanizmusok létrehozása során. Végső soron lehet, hogy vannak átmeneti megoldások, de végső soron ez a Resource Adequacy Assessment után, eh, hiszen fontos, hogy az európai energiapolitikát ne veszélyeztessék a nemzeti megközelítések. Az aktív rendszermenedzsment segíthet sokat, a digitális eh, egységes belső piacban erő lehetőségeket kihasználva optimalizáljuk a rendszert, ahol a fogyasztó is fontos eh, szerepet játszhat. Ez persze a jövő zenéje, az elkövetkezendő évtizedek zenéje, hogyha persze pozitívan um, lehet ezekre reagálni, az mindig jó. Martina Werner az ajánlat tételi um, zónákról kérdezett. Absolutely with you. Uh, in times where we want to integrate, this is this integration amikor integrálni akarunk, ez pontosan szembe megy ezzel a tendenciával. De nagyon sok ilyen kapcsolat eh, hiányzik. Eh, a Züdlink hiánya például Németországban nagyon komoly árat fizet ezért Európa. A északon vannak környezetbarát kapacitásaink, amelyek nem tudnak eljutni délre. délre. 16% ezeknek a felhasználása, mert nincs ilyen züdlink észak-dél összeköttetés Németországon belül. Ezt meg kell oldani mindenképpen, hogyha ezt nem tudjuk megoldani, a második legjobb megoldás, akkor ezt a megosztottságot másképp kell alakítani. A CACM tekintetében ez az ajánlattételi zóna, ami segíthet. Alapvetően majd a politikusok döntik el, hogy mit teszünk ez ügyben. Rajl úr. build more, more networks, yeah? Uh, I would say we need both clearly. Yeah? We need to, to clearly uh, address the bottlenecks in the European system and our staff. Nos, a tyndp NDP-t például azt mutatja, jó, egyértelműen mutatja, hogy hol vannak a szűk keresztmetszetek, de hogyha szeretnénk egy ilyen belső piacot, akkor a 2009 óta felhalmozódott tapasztalatokból mindenképpen tanulnunk kell, a jobb döntéshozatal sokat segíthet, és úgy érzem, hogy mindenképp ez a jövő útja. Nika úr kérdése Romániából. Uh, we had a cold spell which Egy százalék volt az esély, de januárban mínusz 20 foknál is hidegebb volt. Napokig mikrofonon kívül Mikrofonon kívüli megjegyzés. I'm uh, apologizing, yeah, but according to what, what we saw as a uh, scenarios, it, it wasn't a, a very uh, usual case, but uh, still... Ez szokatlan helyzet volt, de a regionális megoldások helyett minden ország önmaga próbálta megoldani ezt a nehézséget. Ez nyilván nem jó megoldás, Egy jobb Európára, egy jobb szabályozásra, egy jobb együttműködésre kellene támaszkodnunk. Az Európai Bizottságon belül például az Energiabiztonsági Együttműködési Titkárság pontosan ezt vizsgálja, hogy hogyan lehet javítani a helyzetet. És aztán az utolsó kérdésre hadd még. Az az energiaszegénység kérdésével. Voilà. Szerintem ez egy régóta ismert probléma, és az igazi megoldás, német vagyok, Németország esetében a KFV egész egyszerűen ezek az emberek kamatmentes kölcsönt kaptak arra, hogy a házukat szigeteljék, ez az egyik esetleges megoldás. Ez egy benchmark Európában, ezt a szabályozás semmiképpen sem megoldás, mert ennek az átállását nem látjuk ezekben az országokban, ahol az árakat mesterségesen torzítjuk. Representing NSOE. Köszönjük szépen Nész asszony az ENSZU képviseletében, és most végül Palun úrtól várjuk a hozzászólást. Köszönöm szépen. Azt hiszem, a hozzám intézet első kérdés az volt, hogy a piac vajon el tudja érni az ellátás biztonságát. Egyértelmű válasz van erre, igen, csak egy egységes piac tud ellátási biztonságot garantálni, és ehhez a beruházásokra és a megfelelő bevételekre is szükség van. De természetesen egy ilyen forgatókönyv mellett az energiaellátás biztonsága egy gazdasági kimenetele a piacnak, és ez is pontosan megmutatja az értékek változását, amire egyébként szintén érkezett egy kérdés. De ez ugyanolyan vagy magasabb szinten lesz majd, mint most. Tehát, hogyha el akarjuk érni az ellátás biztonságát, ami a gazdasági következményeken kívül van, akkor egy kapacitás mechanizmusra lesz majd szükség. Vannak más olyan helyzetek, amelyekben a kapacitás mechanizmusokra szükség lehet, például az átmeneti hálózat korlátozások alatt, vagy akkor, amikor regionálisan van szükség áramtermelésre. És ezeket definíció szerint nem tudja az európai határon átnyúló piac támogatni, de ezeket olyan módon kell megtervezni, hogy ezek az intézkedések ne tervezzék, ne torzítsák el a, az energia árjelzést. A kapacitás piacokra is érkezett még egy kérdés, és az arra is, hogy hogyan tudjuk áthidalni a különbséget a határ két oldalán életben lévő szabályok között. És igen, pontosan erről van itt szó ha a kapacitás alapú piacok koordináció nélkül eh, jönnek létre, akkor a piacok a határoknál eltorzulnak, ezért olyan fontos, hogy közös kritériumunk legyenek, és hogy eh, mélyreható igazi elemzést végezzünk előzetesen, hogy kiderüljön, hogy eh, ez valóban lehetséges-e, és szükség van erre. A határon átnyúló kapacitás, vagy az adott ország, esetleg a szomszédos országok határon átnyúló biztonságot is tudnak garantálni. A rugalmasságra vonatkozóan is érkezett egy kérdés, azt hiszem, hogy konkrétan úgy hangzott, hogy milyen típusú piacra van szükségünk. Napon belüli piac, vagy hosszú távú future piac, vagy határidős piac, ezek mind hozzájárulhatnak a sikerhez. Adnék néhány példát arra, ami most működik a jelenben. Az IBEX Spot egy rövid távú piac, és itt 15 perces, 30, perc, 30 perces szerződések is vannak, és egyre közelebb jutunk ezekkel a tényleges teljesítéshez. Ezek a termékek segítenek a fizikai rugalmasságban. 30 perces időtartamra is adhatnak, vehetnek fizikai energiát a résztvevők ezen a piacon. Ez nagyon jelentős rugalmasságot jelent, és ez kéz a kézben halad a fizikai szereplőkkel, mint például a rugalmas erőművekkel és tárolási szolgáltatókkal együtt. És ők is arra használhatják a piacot, hogy a saját rugalmasságukat mások rendelkezésére bocsáthassák, és minél többen csatlakoznak ehhez a piachoz, annál jobb, tehát ismét nagy piacokra van szükségünk. De a határidős piacok is hozzájárulnak ehhez. Az európai energiatősdén egy fedezeti céllal használható, felülről korlátozott határidős ügyletet is bevezettünk. Tehát nagyon rövid időtávra lehet elektromos energiát vásárolni. Természetesen a napon belüli piacon lehetnek áringadozások, és hogyha sürgősen kell energiát vásárolnia valakinek, akkor nagyon drága is lehet ez. Hogyha ezeket a kockázatokat el akarom kerülni, akkor a hosszabb távú megoldásokat kell választanom, ami segít elkerülni a kockázatokat, amik a rövid távú piacon léteznek. Láthatjuk a német és az osztrák piacon, amelyek éppen a likviditásuk miatt tudnak éllovasok lenni, és azért, mert a megújuló energiák nagy arányban vannak jelen ezeken a piacokon. Ezeket a piacokat tovább kellene fejleszteni, és jelenleg ennek a legnagyobb akadálya a szabályozási keret, mert nem ösztönzi azokat, akikre ezeket a termékeket terveztük, hogy valóban használják azokat. Ugyanakkor ezt továbbra is a rendelkezésükre bocsátjuk, hogy a tyúk és a tojás problémáját megelőzzük, és nagyon reméljük, hogy a jövőben majd használni fogják ezeket a piacokat. Köszönöm szépen. Köszönjük. Ha hozzátehetek még egy kérdést. Ha a képviselők bármelyikének a kérdésére nem válaszoltak, a hozzászólók. Úgy látom, hogy ilyen nincs, tehát minden kérdésre válaszoltak. Köszönöm szépen az előadóinknak, nagyon köszönöm a kiváló expozékat és a válaszokat. 27 kérdést számoltam össze, és ilyen sok kérdésre válaszoltak ilyen rövid idő alatt. Nagyon szépen köszönöm, és a legjobbakat kívánom Önöknek. Most pedig következhet a második rész a megújuló energiák integrálása a piacra, lehetőségek és akadályok. Az első hozzászólóval kezdeném. Ha esetleg ide tudna jönni a pódiumra, José Donózó, az UNEF főigazgatója, ez a a spanyol napenergia szervezet főigazgatója. Donózó úr főigazgatóként a spanyol napenergia piacot képviseli, és Spanyolországban nagyon sok napenergia van, öné a szó parancsoljon. Kérem, nyomja meg azt a gombot, és már kezdheti is. Bármilyen nyelven, ahogy, ahogy csak szeretné, 23 nyelven szólhat hozzá. Rendben, akkor spanyolul beszélek, így gyorsabb lesz. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy ezen a fórumon is elmondhatom a véleményüket ebben a témában. az elmúlt évek során a megújuló energiaforrások terén nagyon komoly fejleményeket tapasztaltunk, főként a nap és szélenergia esetében 80-85%-kal csökkentek a költségek, az árak. A megújuló energia nem csak környezetbarát, hanem olcsó is most már. ma arról beszélünk, hogy hogyan lehet olyan energiaforrásokat a piacra integrálni, de e, az első a jogbiztonság hiánya. Ezen a ponton nagyon fontos, hogy a RESZ irányelv, amelyről önök is itt tárgyalnak az Európai Parlamentben, ez helyreállíthatja a jogbiztonságot. A bizalom hiánya piacon azt jelenti, hogy az, csak az irányelven keresztül az Európai Bizottság tudja megadni azt a fajta jogbiztonságot, amely az előttem szóló által elmondott módon is, is csökkentheti majd az energiaárát. Minél nagyobb a kockázat, annál magasabb az ár. Ez azt hiszem, hogy a közgazdaságtudomány első leckéinek az egyike. A másik az a hosszú távú árra vonatkozó jelzések hiánya. Szeretnénk, hogyha integrálódhatnánk a energiapiacra, és részt vehetnénk ezen, de a piacok úgy kerültek kidolgozásra, úgy alakultak ki, hogy azok a 30 évvel ezelőtti viszonyoknak feleltek meg. A piac legnagyobb bonzgató ereje az energia legnagyobb energiaforrások dominálnak, tehát a miénk az egy marginális piac. Nekünk nincsenek eh, hasonló költség eh, mozgásaink, hogyha a, az Európai Unió céljaira és megállapodásokra eh, támaszkodunk, akkor előfordulhat a nulla áru villamosenergia, ahol az jel a marginális költség. Tehát alapvetően egy új piacot kell teremtenünk, amely már figyelembe veszi a mai valóságot, a megújuló energiaforrásokat. Nem a valóságot kell a piachoz alakítani, hanem a piacot kell a valósághoz alakítani. Then there is a lack of clear path to the decarbonization target. A dekarbonizációs célokhoz hogyan jutunk el, ezt sem látjuk világosan. Ez tényleg prioritás tagállamok számára, amikor a tanács azt mondja, hogy csak 27%-án állunk a célnak, akkor tulajdonképpen semmi nem történt, minden a régi kerékvágás szerint megy tovább. Nem látjuk a nemzeti kormányok részéről a valódi szándékot arra, hogy a Párizs megállapodás céljait teljesítsék. Ugyanakkor úgy wanted to go to Paris, we need to increase these 27 ha ezt a 27%-ot összevetjük a valódi célunkkal, akkor a kormányok hajlandósága az, hogy a párizsi megállapodásokat teljesítsék. És ez segíteni fog az iparágaknak és a technológiának is Európában, és így bizalommal fektethetnek a jövőbe, és vezető szerepet tölthetnek be, és Európának ezt kell tennie globális szinten, már az első évektől kezdve vezető szerepet töltünk be a megújuló energiák háborújában. Ami az, a túlzott kapacitást illeti, hogyha nincsen valódi akarat arra, hogy egy környezetbarátabb energia mixet állítsunk össze, akkor a megújuló piaca sem fog fejlődni. A megújuló energiák lehetőségeket teremtenek, csökkentik az energia ez azt jelenti, hogy versenyképesebbé válik az ipar, hozzájárul a klímaváltozás elleni készelemhez, Európa vezető szerepét erősíti a technológiában, és új technológiai fejlődést teremt, és segít az intelligens városok létrehozásában, és tájékozottabb fogyasztókat is jelent ez. de ahhoz, hogy a fogyasztók aktívabbak legyenek, ahhoz az akadályokat is le kell küzdeni. Minden évben azt látjuk, hogy gazdasági akadályok tornyosulnak eh, a saját termelésű fogyasztás eh, ellen. Tehát amikor valaki magállítja el az energiát, akkor ezt eh, be akarja táplálni a, a hálózatba, de ezért nem szabad rájuk büntetést kiszabni, amikor az otthonukon kívül használják az áramot. Olyanért még soha nem kértek fizetséget, amit valaki maga termelt meg, és aztán maga használja fel. Az administratív korlátok helyett, ahogy azt az irányelvtervezet is mondja, arra van szükség, hogy ezenek ne legyenek akadályok, hogy egy nagyon rövid adminisztratív eljárással be lehessen ezt vezetni, és ennek valódi hatása legyen a projekt méretére. Ahogy ezt az előző hozzászóló is elmondta, nagyon fontos gondoskodni arról, hogy a megújulók aránya minél nagyobb legyen az energiamixben. Ehhez tárolásra van szükség. A jövőben pedig látni fogjuk, hogy versenyképes áron is lesznek majd tárolási rendszerek a piacon. Ami pedig a környezetvédelmi szabályozást illeti, különösen a helyi kormányzatoknak van szükségük arra, hogy maguk termeljék meg a fogyasztásokhoz szükséges áramot, és hogy ennek sem legyenek akadályai. Kívülről pedig dolgoznunk kell az épületekbe való integráción, hogy a, ez a városba is illeszkedjen. Ez egy hatalmas lehetőség, de ismétlem, hogy a megújuló energiák nem csak környezetbarát energiát teremtenek, hanem olcsó és versenyképes áramot is biztosítanak. Nagyon szépen köszönjük! Köszönjük az expozói expozéját, most pedig megadom a szót Árnó Saperonnak, aki a Total eh, al európai ügyeket felelős alelnöke. A világ negyedik legnagyobb olaj- és gázcégéről beszélünk, és a világ legnagyobb napenergia cége francia székhelyű cégről beszélünk, ugye már, és több mint 130 országban aktívak, több mint 100 ezer alkalmazottuk van. Number of people. Óriási számok ezek, imponálóak. Totál cég nevében Saperon úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Először is Köszönöm, hogy röviden beve, felvezette a cégemet. Emellett a földgáz és olaj mellett a akkumulátor és elem piacon is nagyon aktívak eh, vagyunk, és Belgiumban is eh, egy új felvásárlás tekintet miatt a Lampiriszen keresztül jelen vagyunk. 4 millió ügyfelet szolgálunk ki naponta, 2 milliót Afrikában egyébként. Három pillére van a stratégiáknak. Egyrészt az energiamix karbonintenzitásának javítása, a megújuló energiaforrások fejlesztése, a alacsony széndiokszid kibocsátású cégek 20%-át kell, hogy adják 20 éven belül a totál portfóliójának, a világ három legnagyobb napenergia cégévé szeretnénk eh, válni, és az energiatárolás is meg kell, hogy jelenjen az üzlet modellünkben, illetve a biotechnológiák fejlesztésében is szeretnénk elérni. A harmadik pillér pedig az energiahatékonyság javítása, a felelős energiafelhasználás a cégeken belül és a fogyasztók által. A karbonárazással kezdeném, szindioxid kvóták árazása. Ez az energiátállás egyik sarokköve az ETS a kvótarendszer felülvizsgálatára folyó trialógus egyik legfontosabb összetevője. 5 euró per tonna szindioxid ára nem támaszkodhatunk a jövőben. Az ETS mechanizmus roppant bonyolult, és a széndiokszid kótákkal kereskedők nem túlságosan búzsás előrelátásokkal esetnek bennünket. Ugyanakkor a brit példa igencsak érdekes, az ETS és a karbonárak plafonnírozása nagyon sikeres megoldásnak mutatkozott az elmúlt években, illetve a minimális árbevezetés nagyon sikeresnek mutatkozott jelentős árcsökkenést hozott. A Total már most vizsgálja azt, hogy 30 EU dollár per tonna árat hogyan lehet beépíteni az üzleti modellünkbe. A megújuló energiaforrásokra vonatkozó irány második verziója. Nos, a tendereket technológiágazatok ágazatok vezetik be. A technológia semleges tenderkírások egész egyszerűen nem működnek. A hálózat integráció, illetve a kereslet kínált eh, egyensúlya eh, optimalizálandó. Nemzeti vagy regionális eh, szintű tervezés kell, hogy megtalálja ezt az optimális kombinációt. Tudjuk, hogy a szél nem mindig fúj, a nap mindig nem, nem mindig süt, és ezért kell a hegyi sajátosokat figyelembe venni. Több éves tervek a tenderkírásokra vonatkozóan. Ez elsősorban attól függ, hogy a folyamat, a gyakoriság és a tenderek volumene hogyan alakul a tagállamokban. Ezért kritikusnak érezzük az ipar és a projektfejlesztők szempontjából, hogy legalább egy három éves előrelátás legyen a tenderek kiírása tekintetében, ez, hogy mik lesznek a legfőbb feltételek, a megfelelőségi feltételek, milyen feltételek alapján idélik majd ezeket oda. Az energiapiac felépítése, illetve a megújuló energiaforrások beépítése. In 2030, consistent with the 2030-ra 27% lesz az megújuló források aránya. Ez azt jelenti, hogy lesznek egyre több olyan nap amikor ezek a rátek akár 100%-ot is olyan megközelíthetik. Éppen ezért az ár előrejelzések nagyon fontosak, hogy megfelelő rugalmasra biztosítsuk, és ennek megfelelő üzleti modelleket is kell találnunk, különben nem lesz rugalmas a rendszer. Kezdjük talán a földgázzel. Buzek úr kedvesen a bevezetőjében említette a földgáz. Flexibility needs various uses a legrugalmasabb a földgáz az energiaforrások közül, ebben ezért az optimális megoldást jelenthet a megújuló energiaforrások háttér kapacitásának rendezésére. A másik a keresleti oldal menedzselése, a harmadik a tárolás, hiszen ennél nincs, enélkül nincsen megújuló energiaforrás. A kínálat gazdálkodás Tudjuk, hogy a megújuló energiaforrások termelése bizonyos órákban maximalizálódik, például a napos, napos órák és a szeles órák, illetve az alacsony kereslettel rendelkező hétvégi napokon, ez mindig a kereslet kínálat kiegyenlítetlen problémáját hozza majd. Éppen ezért támogatjuk a bizottság javaslatát, hogy reformáljuk meg a jelenlegi rendszeret, a dispatch kivezetése szerintem e, nem szabad, hogy e, a kilowatt órák e, maximalizását valahogy kompenzálni kell. Az önfogyasztás, a totál maximálisan támogatja azt, hogy az önfogyasztás, az a saját magunk által megtermelt felhasználása előtérbe kerüljön. Ez teljesen átalakíthatja majd az európai energiapiacot. Az főként az internet világában úgy érzem, hogy költséghatékony megoldásokat találhatunk a végfelhasználó számára. Közeledek a végéhez, elnök úr, először is mi a következménye annak, hogyha a zéro marginális költség mellett bevezetjük az energia, megőenergia forrásokat az európai piacra, a zéró marginális költség eh, nem gyakorol majd strukturális nyomást a nagy eh, eh, nagykereskedelmi villamos energia árakra. Ezért teljesen jogosan kér az Európai Bizottság a tagállamoktól, hogy a szabályozott árakat vezesse ki, hiszen mm, meg kell biztos, biztosítani kell a rendszernek a megfelelő rugalmasságot. Kettő, az európai kínálati oldali iparstratégiára van szükség, az alacsony széndiokszid kibocsátás technológiákat ki kell fejleszteni, itt vannak például a napelemek, az európai eh, PV kereslet és az agresszív kínai eh, ellátási politika, ez nem eh, fog működni a robotok, az e-mobility és így tovább kerületében. Ezért olyan fontos az Európai Unió valahogy kialakítson egy kínálati oldali iparpolitikát, az innováció, kutatás és fejlesztés némi pozitív eredményt hozott már eddig is, szükséges, de ez önmagában nem elég ahhoz, hogy az Európai Unió ipari versenyképességét garantálja, és a munkahelyeket az ipari átalakulás során megőrizzük. Három, centralizált és decentralizált energiarendszerek együtt fejlődnek, de hogyan lehet a potenciális ilyen költségeket gyorsan és költséghatékonyan kezelni? Négy, digitalizálás és az energia konvergencia. Nos, a digitális forradalommal ez párhuzamosan alakul. A holnap piaca nagyon bonyolult, komplex lesz, így a big data és az algoritmusok nélkül ez nem működhet. És ennyit szerettem volna elhadarni. Köszönöm. Speaker, our first... Köszönjük szépen. A következő harmadik hozzászóló Monika Morawiecka. Member of the board, Polish Electricity Association. Monika Morawiecka asszony a Lengyel Elektromossági Szövetségtől. Ez a szövetség nagy energiacégeket képvisel, és a legfontosabb szolgáltatókat. Morawiecka asszony már tíz éve dolgozik ezen a területen, és a tevékenysége leginkább Lengyelországra korlátozódott. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Egy nem egészen ideillő megjegyzéssel kezdeném, ha lehet. Nő vagyok, és lengyel vagyok. És nem régen, ugye a Nemzetközi Nőnapot ünnepeltük. Nem tudom, hogy önök tudják-e, de Lengyelország az első olyan OECD ország, ahol sikerült elérni a nemek közti fizetésbeli egyenlőséget. Itt van egy jelentés is nálam. Köszönöm szépen, nagyon jó most lengyelnek lenni. Négy éve a PricewaterhouseCoopers jelentése kimondta, hogy sikerült elérni az egyenlőséget. A legtöbb OECD ország 50-100 éven belül fogja elérni ezt a szintet. Tehát a legtöbb ország esetében száz év múlva várható ez. És két jelentős kivétel van. Nagyon nagy számokról beszélünk itt. Spanyolország 2230-ban ekkor fogja Spanyolország elérni a fizetésbeli egyenlőséget a jelentés szerint. Németország pedig 2297-ben. Ennyit erről, elnök úr. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy addigra már az egész világ megújuló energiaforrásokkal fog működni, akkor, amikor még mindig nem lesz mindenhol teljes fizetésbeli egyenlőség. Visszatérve a saját témámra. Okay. Um, Mondanom se kell, hogy a 2030-as megújuló energiabeli célok kötelező érvényűek, de nemzeti célok itt nincsenek. Ezt tartsuk szem előtt pillanatnyilag. Négy problémáról szeretnék beszélni. A lineáris útvonal, amivel ezt el akarjuk érni, a finanszírozási platform, ami ö, büntetést ad arra, hogyha valaki nem éri el a célokat, a határokon átnyúló részvétel és támogatási rendszerek, illetve a biomassa biomasszából származó energia. A lineáris ütemtervet nem kellene közelezővé tenni, ellentétben azzal, amit az irányítási keret előír. Az energiaágazat nem lineáris módon fejlődik, különösen nem országonként nézve. Ha az Európai Unió egészét tekintjük, akkor ez lehet, hogy így van, de országonként biztosan nem. Gondoljanak csak az offshore szélfarmokra, nagyon sokáig tart, mire megépítik őket, de nagyon nagy hatása van, amikor végül megépítik. A biomasszával ugyanez a helyzet. Tehát azt gondolom, hogy a lineáris ütemtervet mm, nem kellene úgy értelmezni, hogyan azt most tesszük, tehát nem kellene a kötelező nemzeti célokat becsempészni a rendszerbe. Megállapodtunk abban, hogy nem lesznek nemzeti célok, tehát tartsuk is ehhez magunkat. Azt hiszem, hogy a rugalmasság itt mindennek a kulcsa. Meg kell engednünk a tagállamoknak, hogy úgy érjék el a saját céljaikat, ahogy azt ők a legalkalmasabbnak és legköltséghatékonyabbnak tartják. A lineáris ütemterv pedig mindenképpen ennek ellenében hat. A második probléma a finanszírozási platform. Először is az irányítási rendelkezések azt mondják, hogy az Európai Bizottságnak teljes jogköre van arra, hogy létrehozza és irányítsa ezt a platformot, tehát sem az Európai Parlament, sem az Európai Tanács nem szólhat ebbe bele. Én azt gondolom, hogy ez helytelen. Miért van szükség valójában erre az eszközre? Először is megújuló energiaprojekteket támogathat a donor eh, tagállamokon kívül, de ez nem fogja megoldani az egyes tagállamok teljesítési problémáit. És ne értsék félre, amit mondok, tudom, hogy emögött mi húzódik meg. Ha arra gondolunk, hogy ott kell a megújulókat fejleszteni, ahol az a legköltséghatékonyabb. Európa már több milliárd eurót veszített amiatt, hogy nem követte ezt az elvet. De azt gondolom, hogy most már túl sokat teszünk és túl későn, mert a jövőben a megújulóknak piaci alapon kellene működniük, nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy soha nem lesz ez piaci alapú, szerintem igenis lesz. És az elődöm még arról is beszélt, az előttem szóló, hogy olcsó is lesz. De hogyha ez valóban így lenne, akkor nem is lenne szükség finanszírozási platformra. A határon átnyúló részvétel, itt is arról van szó, hogy ha arra kötelezzük a tagállamokat, hogy a más tagállamokban végzett fejlesztéseket kifizessék, az szerintem helytelen. Azt gondolom, hogy igen, ott kell ezeket az erőforrásokat bevetni, ahol azok költséghatékonyan megvalósíthatók, de ezek a jövőben támogatások nélkül is megvalósíthatóak lesznek, tehát nem gondolom, hogy erre szükségünk van. Az először 10, később 15 százalékos kötelező határon átnyúló részvétel szerintem túlságosan messzire megy. És az utolsó kérdés, amit én problémásnak látok, és én ezt különösen fontosnak tartom, a biomassa ellen nem szabadna diszkriminálni a megújulók körében. Ugyanis a biomasszából származó elektromosság nem számítható be a megújuló energiaforrási célok közé, ha nem magas hatásfokú együtttermelésből származik. Hadd mondjam el, hogy a biomassa a szénerőművek helyett a legjobb átmeneti fűtőanyag. Tehát, ha nem rendelkezünk ezzel a lehetőséggel, akkor még nehezebb és még költségesebb lesz elérni az átmenetet a szénről más erőforrásokra. A biomassa erőművek ezen kívül a rendszer szempontjából fontosak a köztes megújulók kiegészítésére. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a biomassa Európában még mindig a legnagyobb megújuló energiaforrás. Utoljára mondanék még valamit. Már többször elhangzott itt az, hogy a kibocsátási teljesítmény standardekről mit gondolunk. Így is már kezdek kifutni az időből, úgyhogy erről nem beszélnék sokat, de szükség lesz hagyományos tartalék áramtermelésre, legalábbis addig, ameddig nem lesz nagy mértékű tárolókapacitás, addig erre szükségünk lesz. De a kibocsátási teljesítmény standardre viszont egyáltalán nincsen szükségünk. Nem tudom, hogy a legmegfelelőbb az, hogy ugyanakkor legyen a tartalék kapacitás is. Egyes országokban enélkül veszélybe kerül az ellátás biztonsága. És csak hogy pozitív hangvételen zárjam a prezentációmat, múlt hét szombaton 20% volt a megújuló energiaforrások aránya, és Lengyelországban pedig 18% volt az energiamixben ez az arány, ezt önök nem biztos, hogy tudják, de mi egy jelentős szélenergiapiac vagyunk, és nagyobb a kapacitásunk, mint Dániáé. Köszönöm szépen a figyelmet. For your presentation, and now we go to the... Köszönjük, hölgyem, ezt az expozét. Most végének a kérdések és a válaszok. From the rapporteurs as previously, Mr. Karincs. Karincs úr az első kérdés feltevő, az energiapiac kialakításának előadója. Köszönöm, elnök úr, egy egyszerű kérdésem lenne mindösszesen. A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban és a támogatások ügyében mit kellene tenni annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrásokat szubvenciók nélkül is fejlesszük. Másfajta megújuló energiaforrások, más piacok, szabályozói problémák megoldása, mi kellene ahhoz, hogy a piacon a megújuló energiaforrások szubvenciók nélkül is teret nyerjenek. Köszönöm. Blanco López úr megújuló energiaforrások témájában. Eh, presidente. Köszönöm, elnök úr. Nos, én jelentéstevőként fogok majd foglalkozni egyes kérdésekkel. Ezekhez sok aggodalom kapcsolódik. Itt most nem akarom kommentálni az esélyegyenlőséggel kapcsolatosan e, elhangzott észrevételeket. A spanyol kormány volt az egyik első európai kormány, amely ilyen irányú törvényt fogadott el, illetve az azonos neműek házasságát engedélyezte. Minden esetre köszönöm a szakértők előadásait. Láthatjuk, hogy a nagy piac, a nagykereskedelmi piac nem ad megfelelő jelzéseket a hosszú távú beruházásokhoz. Az áraknak csökkenniük kellene, de ez nem ad megfelelő beruházási jelzéseket milyen javaslatokat nyújtottak be, hogy ezt a jelenlegi helyzetet megoldják. Aztán érdekelne, hogy hogyan akarják a dispatch prioritásokat megszüntetni ezen intézkedések nélkül. És ezek a szennyező energiaforrások a megújulókat is károsítják. És ahogy már elmondtam itt és más fórumokon is, a polgárok felhatalmazása érheti el az új szabályozást, és ez jó hír. Gonoszó úrtól szeretném megkérdezni, hogy milyen lehetőségeket kínál az önellátó energia, illetve milyen módon lehet az akadályokat leküzdeni. Köszönjük szépen, Türmes úr! Thank you. Uh, donc d'abord, je, je dois dire que... Először szeretném elmondani, hogy hozzá kell még szoknom, hogy Total végeredményében a legnagyobb tulajdonos a napenergia termelésnek Európában az akkumulátorgyártásnak, és most vásárolt fel egy zöld energetemű céget, ugyanakkor ez egy remek dolog, mert megmutatja, hogy a, az energia új, a régi világa rájött, hogy van egy új világ ezen a területen. A Carbon Plus esetében talán ez az, ezzel az elképzéssel kapcsolatban a piac nem működik megfelelően. Miért segíthet minket ebben a Carbon Flow Price, és aztán itt vannak a kereskedelmi célú épületek, hát ott a napenergia, az, az energiamenedzsment szintén nagy szerepet játszhat, és hát nincs benne ebben az anyagban. És még egy kérdés, Asszonyom, köszönöm ezt a, az esélyegyenlőségre vonatkozó megjegyzést. Tisztában van ön azzal, hogy egy hatalmas ellentmondás feszül az állításai között. Támogatásokat kér új szénerőművekhez, annak ellenére, hogy már tíz évvel ezelőtt is a G20 alapvetően eldöntötte, hogy hagyjunk fel a támogatásokkal, és az 500 grammos küszöb semmi más, mint sem az új szénerőművek támogatásának a megfékezése. Tehát ön éppen egy ezt kérés utána pedig azt mondja, hogy a megújulóknak nem kellene támogatást kapniuk egyáltalán. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan ellentmondás, ami megmutatja, hogy mennyire következetlenek az ön gondolatai. És egy javaslatom lenne még a lengyel energia ágazat számára. Ha megnézik az offshore szélfarm költségeit, megavat óránként 49 euró ez a költség. Tudom, hogy itt nagyon előre haladtak az offshore szélfarmok. Hogyha tudnánk a vezetékeket finanszírozni, ha tudnánk csökkenteni a tőke költségeit, akkor nem ez lenne az egyik legnagyobb lehetőség Lengyelország számára és a lengyel energiaszektor számára? 1500 megawatt órás szélerőművek lehetnének, akár négy is. És, és évente 4500 órát tudnának ezek működni, és több lengyel városban is rengeteg állást tudna ez teremteni. Nem lenne ez egy nagyon jó megoldás? Köszönjük szépen! Roll úr. Würde ganz gerne wissen. Szeretném tudni, hogy az előadók hogyan értékelik azt a kérdést, hogy vajon kötelező célokra van ez szükség, magasabb célokra megülők vonatkozásában, és milyen időkorlátokkal számolnak. Tehát itt középtávon a fosszilis energiahordozókra még szükségünk van-e, ugye egy olyan területen, ami erősen iparosodott, mint Európa, vagy pedig gyorsabban előre tudunk lépni? Ez egy nagyon fontos kérdés, és aztán az egy másik kérdés, hogy hogyan lehet mindezt megszervezni. Madame Grostert. hogy... Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid lesz a kérdésem. A bizottság a megölő energia irányel felülvizsgáltában technológia semlegességet javasolt tenderekben. Tehát itt nem a legkevésbé drágát akarja, hanem a legmegfőbb energiaforrást számos kritérium alapján. Többek között a közvény által elfogadottság az egyik ilyen kritérium helyi szinten. És ez lehetővé tenni, hogy egy valódi politika alakuljon ki ipar ágaként. Úgy vélik-e, hogy ez a technológia semlegesség, amely az ajánlatkírásban jelentkezik, ez esetleg gátolhatja ezeket az iparágokat a megújuló iparágokat. Lewandowski. Köszönjük Lewandowski úr. Nem meglepő talán. Moraviecka asszonyhoz fordulok kérdésemmel. Köszönöm ezt a korai figyelmeztetést, kritikai kommentárral illette a alul teljesítő tagállamokkal szembeni finanszírozást, ez nem a, a stick and carrot, tehát nincs, eh, hogy szoktuk ezt mondani, eh, bunkos bot és méz, eh, mézes mazzag, itt semmiféle mézes mazzag nincsen, itt csak egy bunkós ott, csúnyán oda csapnak annak, aki nem teljesít. Jogosnak érzem én is a kritikát. A benyomásom ugyanakkor, hogy a tagállamokat ez lehet, hogy arra fogja majd, hogy kevésbé ambiciózus célokat határozzanak meg maguk számára, hogy a pénzügyi retorziókat elkerüljék. Tehát egy ilyen úgynevezett ambíció plafont hozhatunk ki mesterségesen létre. Ön mit gondol erről? Vács, kolik Skrölec. Skrölec kollega következik. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nos, szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy mi a mai meghallgatás címe. Hol vannak az európaiak, az állampolgárok? Az Európai Bizottság főüzenete az egész ö, csomagban pontosan ez lett volna. Tehát egy szót sem hallottam arról önöktől, hogy megújuló kollektív energiatermelés a polgárok részéről, a hálózathoz való csatlakozás prioritása, a hűtés-fűtés céljára felhasznált energia is ide tartozik, erről sem hallottunk. Ugyanez a kérdés mindhármajukhoz. Nibler asszony. Köszönöm elnök úr. Lenne egy speciális kérdésem, és az intézem, nem tudom, hogy melyik előadó érzi magát alkalmasnak arra, hogy válaszoljon erre. Itt az irányelben az erdőgazdálkodás is bevonódik a szövegbe fenntartható kritériumok alapján, amelyek az erdőgazdálkodás szemére vannak előirányozva. Ezt egyszerűen nem értem. Valóban szükség van erre? mert minden egyes kutatásból, elemzésből, amelyet a bizottság végzett, arra az eredményre jutott, hogy az erdőgazdálkodást jól végzik egész Európában, nincs fenntarthatósági kockázat, felmerül a, bennem a kérdés, hogy miért is foglalkoznak ezzel a témával, miért vezetnek be egy olyan eljárást, amely nagyon nagy bürokráciát jelent, terhet az erdőgazdálkodók és az erdőtulajdonosok számára. Ha valaki ezzel kapcsolatban ki tudná fejteni a véleményét, hogy vannak en, -e ennek jó okai, vagy egyszerűen el kell ezt utasítanunk. Köszönöm. Mr. Kelly. Köszönjük szépen. Kálé úr következik. Köszönöm, elnök úr. Hallottunk az egyenlő, a fizetésben egyenlőtlenségről. Mika kollégának ezt elfejtették elmondani, de nem baj. Mondanék valamit, amit szerintem itt figyelembe kellene venni. A negyedik generációs bioüzemanyagok kérdése olyasmi, amit meg kell vizsgálni, és biztos vagyok benne, hogy ezzel is foglalkozni fogunk. De nem gondolom, hogy ön helyesen mondaná azt, hogy a 27%-os célt el fogjuk érni, mert Juncker úr már kezdettől azt mondta, hogy vezető szerepet szán Európának a megújuló energiaforrások területén. És a mostanáig ö, látszó trendből azt ö, gondolhatjuk, hogy mindenféle erőfeszítés nélkül a 23%-ot érnénk el. De hogy a 27%-ot elérjük el, az még vitatárgya. Köszönöm. Köszönjük. Krasnodemski úr következik. No, pan Turmes e, rysował tutaj fantastyczną, optymistyczną... Köszönöm szépen. Türmes úr roppant optimista volt, mint mindig Lengyelország jövője tekintetében. A megújuló energiaforrások tekintetében ugyanakkor, hogyha elfelejtette volna, hogy hány évünk, évébe e, telt Németországnak, hogy átalakítsa az energiaiparát. A közelmúltban döntöttek úgy csak, hogy a barna kőszint teljes feladása 25-30 évbe kerülhet majd. Moraviecka asszonyhoz forduló kérdésemmel a lengyel energiapiacra milyen hatással lesz az új energia norma, az új emissziós vagy kibocsátási norma, amelyet ez a csomag, energiaügyi csomag javasol. Talán hasonló kérdésem választ adnom a Nica úrnak, aki azt mondta, hogy minden ország saját problémáját próbálta megoldani. Köszönöm a kérdéseket, nem látok mást, aki szeretne feltenni kérdést. Questions? Mm. Nekem is lenne egy-két keresetlen kérdésem ezen a ponton. Először is. Látják annak esélyét, és ha igen, akkor mikor, hogy bármiféle szubvenció rendszer nélkül, például a megújuló energiaforrások tekintetében is egy, egy sikere járjon bevezetődhessen egy ilyen energiaforrás. 2020-22-t javasoltunk mi legutóbb, szerintem nem. Discussion on this topic on all the... Azt hiszem, hogy ez továbbra nincs az energiamix tekintetében az asztalon. A második kérdés lehet, hogy már kissé provokatívabb. Lehetséges egyáltalán, hogy a kapacitás piac valahogy stimulálja a megújuló energiaforrások fejlődését? Ha igen, akkor milyen feltételek mellett? Talán Morabiecka asszony tudna leginkább válaszolni erre a kérdésre. I don't see any other questions, so I would like to ask you to... Más nem akar kérdést feltenni, úgy látom ezen a ponton. Akkor parancsoljanak. Donozó úr, Le, lesz az első csodás. Prima. Kiváló. Totális. A totál kezdi tehát. Megpróbálok a szubvenciókkal kapcsolatos kérdéseikre válaszolni. Nyilván ez az eh, egyik legnehezebb kérdés, mint a Szent, ez az igazi Szent Grál. Korábban könnyebb volt az erőmű marginális eh, az erőmű költségei határozták meg a marginális költségeket. Tulajdonképpen minden energia forrásnak szubvencióra van szüksége a villamos energiapiacon. Hinkley Point, nézzük csak meg, háromszoros a napenergiának az itt előállított energia ára. Jó, két és félszeres az árkülönbség, tehát az atomenergiának is szüksége van ilyen támogatásra, tehát bizonyos szempontból a piac felépítését kell teljesen átalakítanunk, át kell gondolnunk az egész elméletet. Az elmélet még nem egy lezárt kérdés, és lehet, hogy szimulálni kell, hogy 5 éve mi volt a kereslet, mi és milyen volt a kínálat, aztán utána milyen lehet majd esetleg 10 év múlva ilyen vagy olyan időjárási helyzetben, tehát az, hogy mindig megfelelő mennyiségű energia álljon rendelkezésre, ez egyre bonyolultabb kérdés, Nincs erre egy csoda megoldás, nincs erre válaszom. Annyit elmondhatok, hogy a jövőben a napenergia lesz a legolcsóbb. Hogyha ami Németországban vagy Dániában történt, ezt Spanyolországban vagy Portugáliában valósítanánk meg, akkor 30 eurónak megfelelő energiára számolhatunk. 30 euróval nehéz versenyezni, mert most is távlatokban a legolcsóbb energiaforrás. Még egyszer mondom, tehát egy roppant, bonyolult energiapiacsal van dolgunk, nincsenek egy egyszerű válaszok. A centralizált világ, erre vannak persze elméletek, de hát ennél többre van szükség annak érdekében, hogy szembenézzünk ezzel a realitással. Ezért úgy gondolom, akár csak az akkumulátorok és az elemek esetében a különböző forrásokat kell észvenni. Ha csak egész, egész egyszerűen nem gazdaságos az egyik szeletére koncentrálni e, ennek. A tárolásra, a termelésre és a továbbításra is koncentrálni kell. Ma legalábbis a gazdaságosság csak így működhet. Ez a válaszom a kérdésére és az ön első kérdésére az atom, a szén és az egyéb forrású energia tekintetében. Keményen kell ezen dolgoznunk. Egyszerű válaszom, tehát igen, szükségünk van szubvenciókra, minden energiának, magának az energiahálózatnak. Tudom, hogy provokatív válasz ez, de talán másképp kell ezen, ehhez az egészhez közelíteni. Egy új piac felépítésre és kialakításra van szükség. Hosszú távon Ebben az új világban a szubvenciók szerintem nem egészségesek. Claude Türmes kérdésére Carbon Flow ár szerintem ez megoldás lehet, legalábbis rész megoldás. Az ETS piac nem fog megfelelő időben megfelelő jelzést adni, évekbe telik majd mire megfelelő jelzést küldeni, 5 árnál tartunk, a trialógusnak lesz azért valami változtató jellege, ezt mindenki tudja, de végső soron ezen nem lesz elég, valami extra még szükség van. A Carbon Flow ár az Egyesült Királyságban már sikerre bebizonyította a működő képességét. Ez egy olyan megoldás, amelyen bizony több tagállamnak el kell gondolkodnia. A nagykereskedelmi épületekről beszélt, igen, igaza van, de annyit hozzáfűznék, hogy mindenkinek, önnek, nekem, végfelhasználóként én is napelemet telepíthetek a tetőre, vagy hőpumpát telepíthetek a házba, és elektromos autóval járhatok, és optimalizálhatom a rendszert, minimalizálhatom a költségeket. Ez nagyon bonyolult lesz, aztán lesznek aggregátorok, akik mindenféle megoldásokat kínálnak és ezek valószínűleg majd összekapcsolódnak a távközlési cégekkel, a biztosítókkal, a Google-lel, megpróbálják ezeket a szolgáltatásokat egybe csomagolni, hogy maximális bevételeik legyenek B2C. kontextusban, de a nagy kereskedelmi is. Ma nyilván könnyebb például a napelemet a tárolással összekötni, a jó algoritmusokkal, a keresleti oldal menedzselésével. Persze ez mondjuk egy nagy kereskedelmi épület esetében már most is működik, de hát ez exponenciálisan nő majd. Nagyon sok cég innen indul majd ki. Ami a semlegességi... Ami a nagy tenderek technológia semlegesét illeti Krosztet asszony, ezt a technológia semlegességet teljesen ellenezzük. Meg is mondom, hogy miért. Azért, mert a megújuló energia területi alapú. Területi jellegű eh, energia. Ezen a, van, van, ahol nem fúj a szél, de süt a nap. Fontos ezeket együtt kombinálni regionális állami szinten. Sokkal jobban működik akkor, hogyha az állam kezeli a saját területét, a tervezést, és az ipari technológiának megadja azt a lehetőséget, hogy versenyképes legyen világszinten. Ezt tartom különösen fontosnak. A szélerőműveknek vagy szélenergiának is vessenek -e a Kínával, úgy, ahogy ez sajnálatos módon már megtörtént egyébként a napenergia terén. Biztos vagyok benne, hogy az ITRE szakbizottság harcol majd ezen javaslat ellen. Erdőgazdálkodás? Köszönöm ezt a kérdést, mert a bioüzemanyagokról nem beszéltem, most azonban beszélhetek, remélem elnök úr, hogy majd felkérést kapok arra, hogy a bioüzemanyagokról, az erdőgazdálkodásról majd beszéltek egy következő alkalommal, mert mindannyian mi a Totálnál úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság javaslatába a biotechnológia oldaláról sok javaslatot beépíthetünk. Ma ennyit mondanék el, mert mégiscsak a villamos energiáról beszélnénk, és a piac felépítéséről, de Szeretném és remélem, hogy meghívnak majd, amikor a bioüzemanyagok kerülnek önöknél napirendre. Azt hiszem magam részre ennyi szerettem volna elmondani. Köszönjük, mondja az elnök Chaperon úrnak, aki a Total alelnöke. Talán José Donózónak. Lássuk a spanyol, mit gondol mindenről a spanyol szövetség? Ó, oh, mucho de lo que Köszönöm, elnök úr. Szeretném én is hozzáadni a vitához az álláspontomat a kérdésekkel kapcsolatban. Először egy tipikus kérdés, több mint 30 éve dolgozom megújuló energiával, és és a legnagyobb részében ezt a kérdést hallgattam, hogy mikor lesznek versenyképesek a megújuló energiák, mikor nem lesz majd szükség támogatásra most nincsen szükségünk támogatásokra, de azért, mert vannak, mégsem tudnak versenyképesek lenni. A megújulóknak időre van szükségük, de versenyképesek lehetnének, ugyancsak határozzuk már meg, hogy mi az a versenyképesség. Például egy-másfél hónap múlva az én hazámban, Spanyolországban lesz egy lesz egy árverés, és hogyha nem ilyen ö, szörnyűségesen tervezték volna ezt meg, akkor az történt volna, ami más országokban is történt volna. Nálunk ö, egy megawatt óra 40 eurónál is kevesebbért kelt el. Az elmúlt években 45 euró volt ez az összeg, tehát így bevallhatjuk, hogy most már ez versenyképesnek minősül. A mostani jelenlegi piacon is versenyképes és szeretném kiemelni, hogy a piac nem ideális a megújulók számára, és szerintem ez az egyik legnagyobb hibája a mostani piacnak, hogy nem kockáztatnak. 2050-ig vannak céljaink, és akkor is, hogyha nem hiszük el, az összes ágazatot dekarbonizálni kell, és még az energiaágazatot is. A célkitűzések területén egy következetes útvonalat kell kitűznünk, és azt az üzenetet kell elküldenünk mindenkinek, hogy 2050-re 100%-ig elérjük a céljainkat. És ha a parlament itt azt mondja, hogy 27%-ot fogunk elérni, akkor a következő 20 évre felmentjük magunkat a kötelezettségek alól. Az nem valószínű, hogy 30 év alatt elérnénk 75%-os növekedést, tehát egy helyesen és következetesen kitűzött útvonalra van szükség. Minimum 35 vagy 40 százalékos célt kellene kitűznünk, hogy eljussunk idáig. És azért, hogy ez a 27 százalékos cél, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy semmit nem kell tennünk, a jelenlegi versenyképességi helyzetben is elérhető ez. Nehezen elképzelhető, hogy aki ma megtérülést akar a befektetésére, az bármi másba fektetne, mint megújuló energiába. A 27%-ot abszolút értékben számolták ki az Európai Unió deficit céljainak megfelelően határozták meg, de ez most növekedőben van, és és ez, ezért normális lenne, hogy ez az érték felugorjon legalább 30%-ra. Európa klímavédelmi céljai is ide kötődnek, és legalább 35%-os célt kéne kitűzni. És kötelező célokra is van szükség. Hogy miért? Azért, mert egyes országok azt mondják, hogy ők nem akarnak feltételeket, de valójában ők csak ürügyet keresnek arra, hogy ne kelljen teljesíteni a célokat. Azt kell közvetítenünk, hogy mindannyian, minden tagállam eh, nevében elköteleződünk, és a meghatározott globális célokat mindannyian el akarjuk érni. Ami pedig a technológia semlegességet illeti, számunkra nem olyan nagyon fontos, hogy ez jól meg van-e határozva, mert végén úgyis az számít, hogy melyik projekt lesz a legversenyképesebb, és hogy melyikben tudunk a legjobban megállapodni azzal a feltételezett piaccal, ami jelenleg rendelkezésünkre áll. De ugyanakkor az ipari és a technológiai világnak is üzenetet kell küldenünk arról, hogy Európa elkötelezte magát ezen irányvonal mellett, azért is, mert technológiai vezetők vagyunk, és ehhez egy piaci jelzést is ki kell adnunk. A piac ezeken a területeken egyre inkább stabilnak tekinthető, és ezért érdemli meg a beruházást is. A napenergia területén beszéltünk a panelekről, a napelem panelekről, de ezek csak 30-35%-át teszik ki a projekt teljes költségének. Ez azt jelenti, hogy vannak más olyan elemek is, ahol hozzáadott értéket teremthetünk, és ahol az európai ipar erre specializálódhat, a beruházók, a tervezők és a más struktúrák, és itt Európa számára lehet hozzáadott értéket teremteni. És ebben fontos szerepet tölthetünk be. És itt nincs szükség arra, hogy a napelem cellákból szerezzünk nyereséget, hanem az a fontos, hogy a költségeket és felárakat csökkentsük. A következő években 20-25%-kal fognak ezek amúgy is csökkenni. És mielőtt befejezem, szeretnék még egy dologra kitérni. Természetesen mi úgy gondoljuk, hogy kulcsfontosságú a szociális aspektus. Egyértelmű, hogy mindenkinek lehetőséget kell adni arra, hogy önállátásra álljon át napelem segítségével. Jelenleg az az abszurd helyzet állt elő, hogy ezt a jelenlegi szabályozás megtiltja. És ezért kell egyértelművé tenni azt, hogy ez abszurd, nem lehet a polgárok jogát elvenni arra, hogy megszervezzék magukat, és közösségi szinten rendelkezzenek közös napelemmel, vagy akár egy szélerőművel, ami mindannyiuk számára energiát termel. Ez kulcsfontosságúnak tűnik. mert a felhatalmazás szlogenje az, hogy az aktív fogyasztó az egyben termelő is. Ezt kell elérni egyértelműen és hatékonyan, így tud csak megvalósulni a célkitűzésünk. Nagyon szépen köszönjük a válaszokat. Moraviecka asszony következik. A Lengyel Elektromos Áramszövetségtől. Hadd mondjak néhány dolgot arról, hogy mikor gondolom, hogy a megújulóknak nem lesz majd szükségük támogatásokra. Egyetértek azzal, amit Saperon úr mondott. Először is nem értek egyet a nagykereskedelmi árral. A technológiák költségét a teljes költség alapján kellene számítani, és a termék élettartalma alatt várható energiaárakkal párhuzamosan kellene ezt figyelembe venni. A napenergia valószínűleg nem sokára a legolcsóbb energiaforrás lesz, tehát miért lenne szükség támogatásokra? Nos, azért, mert itt van nekünk ez a piac, amit eltorzítottak. Ennyiről van csak szó. Ez most még problémákat okoz, hogy ez a piac torzulásra került, de biztosan meg tudjuk oldani. És csak hogy egyértelművé tegyem, biztos vagyok benne, hogy a jövőben tiszta megújuló energiával fog majd működni az egész világ. Amint a technológia költsége csökken, a tárolási lehetőségek rendelkezésre állnak, és új technológiák, amik ma még nagyon drágák, például a, a dagájjal működő energiatermelés szintén olcsóbbá válnak. Én előteljesen hiszek ebben, nem tudom, hogy pontosan mikor történik meg, de biztos vagyok benne, hogy bekövetkezik. Törmesz úr azzal vádolt engem, hogy következetlen vagyok. Először is én nem kérek az új szénerőművek számára támogatásokat. Ahogy jelenleg meg van fogalmazva a kótakereskedelmi rendszer, ez mind a meglévő, mind pedig az új szénerőműveket kizárja a kapacitáspiacról, és most meg tudom válaszolni azt a kérdést is, hogy mit jelentene Lengyelország számára teljes áramkimaradást jelentene. Gyakorlatilag az összes vagy legtöbb állandó kapacitásunkat elveszítenénk, 25 gigawattot veszítenénk, télen ennyi a csúcs energia igény. És az, hogy 5 éven belül 25 gigawattot ki tudunk váltani, hát elnézést, de ez nem fog sikerülni. Én nem az új szénerőműveket támogatom, én csak azt hangoztatom, amit a bizottság is mondott a saját beszámolójában, a téli csomagban, nem tudom, hogy észrevette ön, de a kapacitás piacokról is volt egy jelentés. Ebben a bizottság ismételten kimondja, hogy a kapacitás piacoknak technológia semlegesnek kell lenniük. Tehát itt a válasz technológia semlegességre van szükség. Ez válaszol arra is, hogy a kapacitás piac milyen esetben válogat, vá, támogatná a megújulókat. Nos, azért, mert ezek tudják biztosítani a a megújulókat. Minden megújuló energiának szüksége van tartalék energiaforrásra, enélkül ugyanis nem lehet növelni a megújulók arányát, ha csak nincs további tárolási lehetőségünk, ami valószínűleg majd később meg fog valósulni. Tehát itt nincsen következetlenség, és én nem is azt mondom, hogy ne kéne támogatni a megújulókat, én azt mondom, hogy nem lesz majd szükség támogatásra, mert ezek olcsóbbá válnak. Ez ilyen egyszerű. És lehet, hogy ez majd meglepetésként éri önt. De én a Lengyel Elektromos Áram Szövetségnek dolgozom, de a pge ben is dolgozom, és ott arról ismernek engem, hogy nagyon támogatom az offshore projektet. Tehát igenis azt gondolom, hogy ez egy jó elképzelés, és remélem, hogy meg is fog valósulni. Nem egyedül az enyém ebben a döntés, de az európai infrastruktúrális alapok nagy részét fedezik a költségeknek, és ez nagy segítség. Tehát én teljesen támogatom ezt, és örülök, hogy valamiben legalább egyetértünk. A finanszírozási platform, tehát a kalács vagy korbács elve, valóban van itt egy büntetési lehetőség, de nem tudom, hogy ez miért a megújulóknál van, és miért nem az energiahatékonyságnál. Azt hiszem, hogy mind a kettő egyforma alapú, mind a kettő kötelező európai cél. Tehát nem tudom, hogy miért csak az egyik helyen van büntetési lehetőség. Ami pedig a kibocsátásbeli különbséget illeti, bizonyára el tudja képzelni, hogy a tagállamokat megbüntetik azért, hogyha nem tartják magukat az ütemtervhez, amit elterveztek. Tehát akkor mit fognak tenni? A tagállamok csökkenteni fogják az ambícióikat, hiszen nem akarják, hogy megbüntessék őket. A finanszírozási platformra vonatkozó szabályok az irányítási rendeletben nagyon kétértelműek, sokkal konkrétabban kellene ezeket megfogalmazni, mert jelenleg nagyon homályosak. De igen, én is azt gondolom, hogy itt egy ambíciós szakadékról lehet szó. Nem tudom, hogy kimaradt-e valami. Azt hiszem, hogy elkészültem. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. Nagyon nagy munka áll előttünk. Nyolc rendelet és irányelv tervezet van most az asztalon, hét előadó foglalkozik velük, mert sikerült két eh, irányelvet egy jelentésbe belesűríteni, és nagyon szorosan együttműködünk. Tehát a koordinációs problémák nincsenek, ez nagyon jó. Ez az Európai Unió történetének a legnagyobb csomaga, nem csak az energia területén, hanem általánosságban is. Nyolc jogszabálytervezet van most előttünk, tehát nagyon szépen köszönöm, hogy támogattak bennünket, és tapsoljuk meg az előadóinkat. Uh, dear friends, tomorrow we... És barátaim, holnap folytathatjuk, mert délelőtt a türmeszjelentés kerül napirendre, az Energia Unió uh, kormányzás és a gérek jelentés, az energiahatékonysági irányel felülvizsgálata. Úgyhogy a, a Clean Energy Package, a Winter Package. A téli csomag, vagy a környezetbarát energiacsomagról folytatjuk tehát még bőven az eszmecsét. Uh, Kedves kollégák,